Pas l'habitude. Merci d'être présent à cette réunion constitutive de la Commission. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ezen az alakuló ülésen, amely a terrorizmussal foglalkozó a különbizottság alakuló ülése. Elmondom, hogy miért én elnöklök itt. Az a személy, aki az ideiglenes elnök, az Európai Parlamentben leghosszabb ideje dolgozó, vagy leghosszabb idei mandátumát töltő parlamenti képviselő kell legyen. Ezért ülök itt most az elnöki székben. Érti? Mondja angolul az elnök. Megismételjem? Jó, megvan a tolmácsolás? Megvan? Jó. Először is arra szeretnék emlékeztetni, hogy ennek az ülésnek az a célja, hogy megalakítsuk a terrorizmus ellenes különbizottságot. Ezt az elnök kérésére, illetve hogy először egy elnököt fogunk megszavazni, és aztán négy alelnököt a 197-es és a 200-as cikk alapján. Nézzük akkor most a szavazásnak a menetét, a következőképpen fog alakulni. Először következik az elnök, vagy talán elnök asszony, legalábbis remélem én, és aztán jön aki négy alelnök, de a második szavazásnál már az elnök fog elnökölni. Signalé qu'une équipe de la télévision France 3. Itt van a France 3 televízió. Nem tudom miért. Minden esetre itt vannak ebben a teremben, és filmezni fognak bennünket az egész ülés sora alatt. Most pedig szeretném felsorolni a póttagokat, akik részt fognak venni a szavazáson, és nagyon fontos számomra az, hogy a politikai frakciók, akik változtattak a névsorukon, minél hamarabb engem értesítsenek erről. Még a szavazás megkezdése előtt. Tehát ha van olyan frakció, aki helyetteseket küldött, és eddig nem kommunikált. azt most tegye meg. Van-e ilyen? Van-e ilyen? Nincs. Akkor most felsorolom, hogy kik vannak itt pottakként. Elnézést kérek a kiejtésért. Suika, pardonnez-moi, remplace Madame Anna Maria Corazabil pour le PPE. Et Monsieur Josep Maria Terry Cabras remplace Madame Judith Sargentini pour les Verts. Ennyit a pottagokról. És most meg kell vizsgálnunk azt, hogy megvan-e a kvórum 8 személy, úgy tűnik, hogy igen, azt hiszem megvan a kórum. Nézzük most a jelöltségeket. Arra is emlékeztetnék, hogy a jelöléseket vagy egy frakció teheti meg, vagy pedig legalább egy huszada a bizottság tagjainak, vagyis két személy javasolhat egy elnököt. Kettes szabály, a jelöltek egyet kell értsenek a saját jelöltségükkel, és három, a jelölt tagoknak rendes szakbizottság, illetve rendes különbizottsági tagnak kell lenniük, tehát nem póttagnak. Ezen kívül azt is tudni kell erről, hogy aki jelölteti magát elnöknek, annak a pénzügyi, tehát a vagyonnyilatkozatát már be kellett nyújtania, de ez meg is történt szerencsére. Úgyhogy most szeretném megkérdezni a jelenlevőket, hogy kik a jelöltek. Vannak-e a frakciók részéről elnök jelöltek? Monsieur Jeroen Lenartz. Lénárc úr. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EPP nevében Natalie Grisbeck asszony szeretném a szakbizottság elnökének jelölni. Köszönöm. Köszönöm, Lénárc úr. Most következik annak a megvizsgálása, hogy elfogadja-e a jelöltséget. Igen, köszönöm szépen, elfogadom a jelöltségemet. Köszönöm. Vannak-e más jelöltek? Il n'y a pas d'autre candidat. Dans ces conditions, le... Nincsen több jelentkező, úgyhogy akkor a szabályzat alapján közfelkiáltással megszavazzuk az elnökasszonyt. Uh, cela étant, je quitte immédiatement euh, ce poste que j'aurai plaisir à occuper plus longtemps et je passe... Most pedig akkor át is adom a szót euh, az elnök asszonynak, Natalie Grisbecknek. Mesdames, Messieurs, chers collègues. Hölgyeim uraim, kedves kollégák, mielőtt eh, folytatjuk a következő napi rendi porttal, köszönetet szeretnék mondani a bizalomért, amely eh, arra bátorít, hogy ebben a témában eh, folytassuk a munkát. Nagyon érzékeny területről van szó, sok munkával jár együtt és fontos, hogy a bizalom övezze mindez, tekintettel kell lenni a tagországok érzékenységeire, a kompetenciákra, illetve a tagországi kompetenciákra. Köszönöm szépen a bizalmat, mert megszavaztak nekem. Folytatjuk a napirendi ponttal, pontokkal, és a bűró tagjait választjuk meg ezen ideiglenes bizottságban. Hát a különböző alelnökök megválasztása következik. Ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint amelyeket Gerard eh, Döpré bemutatott, és köszönöm szépen, hogy ő eh, el, elnökölt fizikailag is, és a szabályzat értelmében, a munka e, első részében. Köszönöm szépen, hogy ezeket a szabályokat követem majd. A négy alelnök kinevezésénél is, tehát azt gondolom, hogy nincsen a szavazáson résztvevő helyettes tagokat illetően, hogyha lett volna változás, akkor kérem a frakciókat, hogy ezeket jelezzék felém, de azt gondolom, hogy nincsen ilyen változás még a szavazás előtt, és Dubraszka Szuika asszony a helyettesíti Koracabét kolléganon, és Terik Kabrasz képviselő e, helyettes taként helyettesíti e, Judit Sargentini. A kórum ezzel megvalósult, és fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy először jelöljék az első alelnököt, Gerard Döpré. Uh, Madame la Présidente. Elnök asszony, uh, megnézhetes, és számomra, hogy az ALDE nevében Jerul Lenárc urat jelöljem alelnöknek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 Köszönöm, elnök asszony, gratulálok a megválasztásához a frakcióm nevében. Szeretnék mutatni egy jelöltet az első alelnök posztjára, Elena Valenciano asszonyt, jól ismert személy, alelnöke a frakciómnak, illetve a Droászak Bizottság elnöke volt. Köszönöm szépen, Gomez asszony! Elena Valenciano egyetérte a jelölésével. Igen, egyetértek, és köszönöm szépen a frakciónak a bizalmat. Köszönöm. A titkársággal együtt felhívom a figyelmet arra, hogy ő benyújtotta a vagyonnyilatkozatát. Ha nem lesz szükség titkos szavazásra, úgy közfelkiáltással, megszavazzuk Önt, mint első alelnököt, Elena Valenciánot. Et je l'invite à me rejoindre. Kérem, hogy csatlakozzon hozzám itt a pódiumon, első alelnökként. Gratulálok neki a bizottságunk nevében. Lehívjuk.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 Erre Cabrász úr, parancsoljon, önné a szó. Gruppe möchte ich Judith Sargentini als zweite Vizepräsidentin. Frakcióm nevében eh, Judith Sargentinit szeretném javasolni második alelnöknek. Köszönöm szépen. Sargenti eh, asszony ebbe beleegyezett, hogy őt jelöljék második alelnöknek. Mm. titkárság ellenőrizte vagyon eh, nyilatkozatát, és én azt javaslom, hogy eh, a, a házszabály értelmében közfelkiáltással válasszuk őt meg. Köszönöm szépen, és gratulálunk neki. Kérem a barátait, hogy eh, mondják el neki, hogy ő a második alelnökünk. Most a harmadik alelnököt fogjuk megválasztani, és várom a jelölteket. Monsieur Donjon, vous avez la parole. Donjon úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppár nevében harmadik alelnök posztjára Lenác kollégát jelölöm aki egy kicsit javítja majd a nők, férfiak egyenlőségét az elnökségben. Köszönöm szépen, Nanzsan úr! Lenárc úr egyetérte azzal, hogy őt jelölték a posztra, nem pusztán azért, mert férfi. This candidate as the, the quota man in this uh, presidency, thank you. Merci. Köszönöm, hogy elfogadta a jelöltséget, és ön is kitöltötte már a vagyonnyilatkozatát, legalábbis az illetékes szolgálatok szerint, és miután ez így megengedett, ezért kérem, hogy őt is közfel, közfelkiáltással szavazzuk meg. És kérem, hogy üljön ide az elnöki pulpitusra. Köszönöm szépen. Köszönöm, és még egyszer gratulálunk. Most pedig következik az utolsó alelnök megválasztása. Várom a negyedik alelnöki posztra a jelöléseket. Stevens asszony, Helga Stevens. Thank you, Madam Chair. I would like to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Jeffrey van Orden szeretném az ECR részéről jelöltként a negyedik alelnöki posztra jelölni. Merci, Madame Stevens. Que monsieur... Köszönöm szépen, Van Orden úr. Elfogadja? Ön lesz akkor a jelölt? Annyira itt ül pont az orrom előtt, hogy nem is láttam önt elnézést. Elfogadja el a jelölést? Igen, köszönjük szépen. Köszönöm. És természetesen a szolgálatokkal együtt megvizsgáltuk a vagyonnyilatkozatát, és hogyha mindenki eh, egyetért vele, akkor őt is eh, az eljárási szabályzat értelmében közfelkiáltással fogjuk megszavazni, és aztán kérem, hogy fáradjon ide az elnöki pulpitusra. Köszönöm szépen. Köszönöm, és ezzel a következő napirendi pontunk jön. Hármas napirendi pont, bejelentések, Euh, Az elnöki bejelentések következnek tehát. És ezen a harmadik ponton azt szeretném elmondani, hogy a mi a különbizottságunk felállítása a frakciók közötti megállapodáson alapszik, Monika Holmeyer az egyik árnyékjelentéstevünk a néppárt részéről, és Helga Stevens, vagy Stevens a másik árnyékjelentéstevünk, ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy ők lesznek a társ jelentéstevők. Vannak-e megjegyzések? Gratulálunk! Ez egy nagyon kemény munka lesz, és itt a mandátum második felére fog szorítkozni a munkánk ezzel kapcsolatban. Nézzük az ülésterveinket. Következő találkozunk. On sait que ultérieurement, mais le plus vite possible. A terrorizmus különbizottság akkor fog legközelebb ülésezni, amikor a koordinátorok véglegesítik a munkamódszereket, illetve a következő üléseink időpontjait. El kell készülnünk arra, hogy elég sokszor fogunk találkozni, és biztos, hogy az ülések egymáshoz közel lesznek, úgyhogy a koordinátorokra is számítok, mert minden bizonyal lesznek meghallgatások, találkozások, és sokféle úton, módon fogunk dolgozni. Köszönöm szépen, hogy elnézik azt, hogy még egyelőre nincsen időpontunk. Ez természetesen attól is függ, hogy a tolmácsolási feltételek hogyan alakulnak majd, megvannak az ezzel kapcsolatos szabályok is. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mint ahogyan önök is tudják, 11 óra 30-kor találkozzunk, és köszönöm szépen, mindenkinek nagyon jó munkát kívánok! Jó,